dear colleagues i think we should start because we have to leave the, leave the room at nine o'clock then the empl will have their extraordinary session. elkezdjük az ülésünket és most áttérek német nyelvre. Kedves kollégák, mindenkit üdvözlök a rendkívüli Strasburgi ülésünkön, Köszönöm, hogy eljöttek valamennyien, még akkor is, ha nagyon korai időpont van. Először is hagyjuk jóvá a napirendet. Kedden kaptak egy e-mailt, amelyben jeleztük azt, hogy állandosítottuk az egyik jelentést 20-ára. Megtehetjük. Az illetékes szakbizottság ugyancsak később szavaz, nem lesz módosulás vagy hal, haladék, úgyhogy el tudjuk-e fogadni a jelenlegi napi rendet ebben a formában. Úgy látom, nem ellenzi senki, akkor jóvá hagytuk a napi rendet. Az elnök bejelenteni valójával kapcsolatban két bejelentésem van. Tolmácsolás a következő nyelveken. Francia, angol, német, spanyol, észt, magyar, lengyel, bolgár és román nyelveken. Görögül és spanyolul, csehül ezen kívül a, az ülésünket az interneten követhetik. A hármas napi rendi pont a, a szavazás két jogalkotási tervezetről ford, szavazunk, kezdjük az elsővel. Az egyik az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az előadó ebben az esetben én voltam. 228 módosító érkezett be. Köszönöm az előadóknak, hiszen valóban rendkívül jó és konstrukció volt a tárgyalás. Nagyon sok kérdésben sikerült megállapodnunk, és most igyekszünk Cserova kollega segítségével, aki az Empölben van szintén, a módosítókat az Empölben kiegészíteni. Még nem vagyunk teljesen elégedettek, úgyhogy dolgozunk legalábbis a főpontokon, azért, hogy mindez bekerüljön az emből tervezetébe is. Nézzük akkor a szavazást. Kezdjük a 138-as, 139-es módosító azonnal. Igen, nem, azért a kis pracliaikat emeljék már föl a magasba, mert nem látom. Ellene ki van. Tartózkodás elutasítva. 140 igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 141-142 igen, nem. Csatartózkodás. Megnyitom a szavazást, mert ellenőrizzük elektronikusan lezárom. 12-11-el elfogadtuk. Száznegyvenhárom igen, nem, tartózkodás elutas, elfogadva. Nem, nem, javít az elnök, elnézést, az egyes kompromisszumhoz kellett volna menni, meg is tesszük. Egyes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 146-147 azonos, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Szá bocsánat, ötös kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 182-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 183 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 195 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 196 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 197 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 198 visszavonták, 199 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 200 igen, nem, tartózkodás Még egyszer, jó? 200 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 201 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 202 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 203 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 204 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 18 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 205 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 206 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 207 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 208 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 209 igen, nem. Tartózkodás? Szerintem ezt jó lenne ellenőrizzünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 14-10 arányban elutasítottok. 210 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 211 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 19 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 212, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 213, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 20, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 21, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 214, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 2.15. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 22. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 23. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 2.16 és 24-es igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 25-ös igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 2.17 igen nem, tartózkodás elfogadva. A 219-es jön szóbeli módosítóval. Igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük. 219 megnyitom. Lezárom a szavazást. 15-10 arányban elfogadtuk. 220 igen, nem, tartózkodás, el, elfogadva. 221, 22 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 223 és 224 azonosak, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 225 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 226. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 227. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 228. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 229. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 26. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 230. Igen nem, tartózkodás elfogadva. 231 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 27 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 232 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 233 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 234 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 235 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 236 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 237 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 238, ezt visszavonták, 239 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 240 visszavonta, 241 igen, nem, tartózkodás vissza van elutasítva. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Elnézést kér az elnökasszony. Rosszul olvastam. A 240-ről szavaznom kell. 240 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Akkor 242-nél tartunk. 242 igen, nem, tartózkodás elutasítva 243 igen, nem, tartózkodás elutasítva 244 igen, nem, tartózkodás elutasítva 245 igen, nem, tartózkodás elutasítva 28 igen, nem, tartózkodás elfogadva 12-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva 250-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 251 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 252 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 232 igen, 253 elnézést elutasítva. 254 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 255, 256 azonosak, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 257, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 30, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 31, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 32, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 33, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 34, igen, nem, tartózkodás, elutasítva 35 igen, nem, tartózkodás, elutasítva 36 igen, nem, tartózkodás, elutasítva 37 igen, nem, tartózkodás, elfogadva 13-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadva 14-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadva 15-ös kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 55 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 3-as módosító igen, nem, tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 19-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 20-as kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 79-es módosító, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 80-82 azonosak, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 81-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 83-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 92-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 101-es módosító igen, nem, tartózkodás elfogadva. 102-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 103-as igen, nem, tartózkodás elutasítva. 104 és 105-ös azonosak, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 25-ös kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 109-es, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 110, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 111, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 112, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 26-os kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 27-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 119, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 121, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 122, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 123 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 10 Jó, akkor a 123-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 17-9 arányban elfogadtuk. 10-es. Igen. Nem tartózkodás elfogadva. 121, igen. 126, bocsánat, elfogadva. 129 szóbeli módosítóval igen, nem, tartózkodás elfogadva. 130-131 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 132 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 28 as bocsánat, 28-as kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 136-os, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 137, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Akkor a záró szavazást nézzük, név szerinti szavazás. Megnyitom. Lezárom. 18 igen szavazattal, egy nemmel, hat tartózkodással. Ez nagy többséggel azt jelenti, hogy elfogadtuk, szívből köszönjük. Ez is ez azt jelenti, hogy az Empől szakbizottság a mi okos következtetéseinket át fogja venni. A következő az Európai Szociális Alap plusz követően az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap. Az előadó Bogdan Zdrojevski kollega volt. Itt van? Szeretne valamit hozzátenni? Ha nem, akkor egyből nézzük a szavazást, kezdjük. A 42-es módosítóval igen, nem, tartózkodás elfogadva. 43-as igen, nem, tartózkodás elutasítva. 4 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 44 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 45 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 46 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 47 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 48 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 49 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 50 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 51 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 52 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 53 visszavonták, 54-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 55-ös igen, nem, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. A 64-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 77-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 86-os igen, nem. Tartózkodás. Elfogadva. Ötös kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 92-es módosító. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 93 szóbeli módosítóval. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. Jó, ellenőrizzük, ha kérik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 17-8 arányban elutasítottuk. 94 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 95 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 96-os igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 97. Igen, nem. Tartózkodás elfogadva. 98. Igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 99-et visszavonták, 100. Igen, nem. Tartózkodás elfogadva. 101. Igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 102. Igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 103. Igen, nem tartózkodás elutasítva. 104-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 105 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 106 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 107 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 108 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 109 igen, nem, tartózkodás elfogadva. Hetes, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Nyolcas, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Kilenc, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Tíz, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Tizenegy, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Tizenkettő, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 110 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 13 igen, nem, tartózkodás elfogadva. Elutasítva. 14-15 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 16 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 17 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 18 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 19 igen, nem, tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva, 28-as igen, nem, tartózkodás elutasítva, 29 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 30 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 31 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 32 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 33 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 34 és 35 azonos igen, nem, tartózkodás elfogadva. Kettes igen, nem, tartózkodás elfogadva. 36 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 37 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 38 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 3-as igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 39 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 40 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Szabine, adjak egy mankót. 40, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 41, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Akkor záró szavazáshoz érkeztünk, név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom. 23 igen, egy nem, két tartózkodással elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Köszönöm szépen! ezt az igen gyors megbeszélést, úgyhogy most valóban átadhatjuk időben az empülnek a termet. Szeretném még jelezni a következő ülésünk időpontját. Hétfőn találkozunk, mégpedig az Interparlamentáris Bizottság ülésezik az Európai Kulturális Örökségről. Nemzeti parlamenti kollégákkal találkozunk, mindenkit arra kérek, hogy nagy létszámban jelenjenek meg, ugyanez vonatkozik november 20-án délelőtre, és ott lesz a plenáris ülésünk. Délután pedig a szokásos kulturális szakbizottsági ülés a megszokott normál napi rendel. Köszönöm szépen mindenkinek, kellemes hétvégét, hétfőn találkozunk. Uh, sorry, uh, just a thing. Uh, so bene che la Presidente si è molto battuta con la Presidenza del Parlamento. Tudom, hogy az elnökség nagyon sokat küzdött a tanácssal és a bizottsággal, hogy elérje a fordításokat különböző nyelvekre. Ez egy fontos dolog, de mindenkinek, akik a panelokban dolgoznak, nehézségekkel fogunk küzdeni, mert eh, meghívnak eh, tolmácsokat, elő, és úgy képviselőket, hogy nem lesz nekik tolmácsolás, azért ez mégiscsak sajnálatos. Tudom, hogy ezzel nagyon sokat foglalkoztak, de jó lenne, hogyha a nyelvűséget valóban figyelembe vennék, akkor is, hogyha belső parlamenti ülésről van szó. Én értem a különböző nehézségeket, de nem értem azt, hogy hogy ez miért van így, mert azért ez így nem igazán hasznos. Minden nyelvre szükség van, a, már csak a nemzeti parlamentek miatt is. Igyekeztem, nagyon igyekeztem a nemzeti parlamenteket is bevontam a szolgálatoknak, írtunk leveleket, a titkárság is igyekezett, és az volt az indokolás mindig, hogy olyan sok ülés van, hogy nem tudják biztosítani a tolmácsolást. Hétfő délután egy panelban lesz, talán hétfőig valami még majd változik, őszintén szólva nem nagyon hiszek benne, de nagyon igyekeztünk. Katasztrófa, hiszen ez a központi rend, ö, ö, rendezvényünk a kulturális örökségről, és mindig kérjük, hogy az interparlamentáris ülések jöjjenek, ők is igénylik, és éppen ezért gondoskodni kellene, hogy legyen megfelelő tolmácsolás, hiszen nem várhatjuk el a nemzeti kollégáktól, hogy mindenki tökéletesen, vagy akár csak kezdetlegesen beszéljen angolból. Katasztrófa, valóban. Gondolkoztunk azon is, hogy visszamondjuk legalább az első napot, de aztán végül úgy döntöttünk, hogy jó, ez még rosszabb jelzés lenne, ha emiatt visszamondanánk. Szabine, igen, őszintén szólva, úgy gondolom, hogy nagyon áldatlan dolog a vezetés részéről ez összességében. Hogyha a szokásos, ha szembeállítják egymást, és azt mondják, hogy a, a normál ülés, a bizottsági ülés az többet ér, mint a, a találkozó a nemzeti parlamentekkel, akkor az katasztrofális. És ez a ház a kulturális örökség védelmét a zászlóra írta, és amikor a több, a kulturális örökség része a többnyelvűség is és amikor ezt kell támogatni, akkor egyszer csak meggátolják. Pedig mindenféle Brexit tárgyalásokra vannak még tartalöknek, amelyeket amit sem fognak fel, felhasználni. Ha esetleg mindenki itt még valamilyen forrás vagy úton, módon a ház vezetőségéhez el tud jutni, talán akkor, el, akkor meg tudjuk még ezt valósítani. Folyamatosan a több nyelvűségért harcolunk a házban, és akkor a Kulturális Szakbizottság azt az üzenetet küldi, hogy a nemzeti parlamentekkel kapcsolatban a kulturális örökség megtárgyalásakor nincs tolmácsolás, ez romboló. Persze, mondhatjuk, hogy spórolunk, és akkor mindent angolul csinálunk, de ha pont ebben a szakbizottságban történik, az katasztrófa. So, jetzt der Vorschlag, den erst... A javaslat tehát akkor mi, hogy mondjuk vissza az első napot? Nem, én azt javaslom, hogy mindenki próbálja meg minden lehetséges csatornán befolyásolni a megfelelő szolgálatokat. Minden frakción keresztül, ne csak a szakbizottságból, hanem politikai nyomás is legyen, hogy ez így nem megy. Az elnökök konferenciájánál talán egy szokásos, legyen akkor egy normál szakbizottsági ülés, egyszer ők legyenek csak angolul. Köszönjük szépen, mindent még egyszer megpróbálunk, amit lehet, minden ott kifejezzük, hogy elégedetlenek vagyunk ezzel kapcsolatban. Szerintem is botrány, ami ezzel kapcsolatban történik. Köszönjük szépen ennek ellenére, mindenkinek kellemes napot, jó hétvégét, és hétfőn találkozunk.